emberjogi kérdés eh, kerül napirendre eh, a következő napirendi pontként aminek a témája kambodzsa. Eh, úgy látom hogy a szerzők közül lochbihler asszony nincs még jelen ezért engedjék meg nekem hogy megváltoztassam a sorrendet és elsőként ujazdowski képviselő úrnak adjak szót. mr ujazdowski you have the floor. mr ujazdowski you have the floor. Pani przewodnicząca, szanowni... Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim! Az emberi jogokat semmiképpen sem lehet megsérteni. A civilizált rendszerek alapszabályait sértik meg Kambodzsában politikai Elnyomást tapasztalható mindenhol, az embereket letartóztatják, börtönbe vetik, az ellenzék vezetője, és az e, vezetőjére is igaz ez, illetve az ellenzéki párt tagjaira. Ez egy nagyon súlyos politikai csata, de sajnos bevetnek más fegyvereket is, akár bűncselekményekkel is lecsapnak az ellenzék vezetőire. Azonnal tennünk kell valamit ez ellen. A kommunista rezsimek rossz gyakorlataira 20 évvel ezelőtt reagáltunk. Most, most hasonló dolgokat lehet tapasztalni Kambodzsában, ezért van szükség erre az állásfoglalásra. Nagyon nagy szükség van rá, és még egy dolgot szeretnék mondani nagyon konzisztensnek kell lenni ezen témával kapcsolatban. Nagyon sok múlik az Európai Bizottságon, a tanácson, tehát legyünk következetesek. A humanitárius segélyt legyen attól függő, hogy betartják a szabályokat. Uh, Mr. Corao, you have the floor. úr a következőnél szó. Köszönöm, elnök asszony az emberi jogok megsértése, az az elnyomás, amit uh, látunk Kambodzsában, ezt uh, abban látjuk, hogy pénzmosás követnek el, korrupció jellemzi a kambodzsai politikát. Természetesen hatalmas a spekuláció a befektetők részéről, a multinacionális részéről, multinacionálisok részéről. Kambodzsa gyakorlatilag egy eladó ország, a források, az erdők, a tavak, a kőolaj, de az emberi jogokat is eladják. 700 ezer ember árusítottak ki a mezőgazdasági befektetések miatt a dolgozók, a gyerekek, a nők, akik a ruházati iparban dolgoznak rabszolgaként, és aztán a termékek persze beérkeznek a mi piacunkra. Kambodzsával abban soha nem vállaltunk föl erős, határozott pozíciót, és épp itt az ideje, hogy ezt megtegyük. Köszönöm. Köszönöm képviselő úr. Venta képviselő úrnak adok szót, szintén egy percben. Tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. A néppárt nevében szeretném aggodalmunkat megfogalmazni a kamodzsai helyzettel kapcsolatban. Nagyon elharapózott az erőszak. A parlament képviselőivel szemben is történtek atrocitások, az ellenzék vezetőjét többször megpróbálták meg, meg letartóztatták. Ugyanakkor Banglades, eh, Kambodzsa, Kambodzsa továbbra is eh, fontos eh, partnerünk, és Hunsen úrtól azt kérem, hogy az illegálisan letartóztatott politikai fogvatartókat engedjék szabadon, a parlamenti, a parlamenti immunitásukat vegyék figyelembe, és a főképviselő asszonyt is azt kérem, hogy folyamatosan kövesse a kambodzsai helyzetet. Köszönöm, képviselő úr. Cecilia Wingström képviselő asszony következik, szintén egy perc áll rendelkezésére. Köszönöm, elnök asszony. Kambodzsa a szívem csücske. És nagyon fáj, fizikailag fáj, hogy a kormány a legitim politikai ellenzékévet megpróbálja felszámolni, a politikai aktivistákkal szemben egyre agresszívebben lép föl, politikai ö, alapon fogva tartja őket, és nagyon szomorú az, hogy Rinszit árulással vádolják, pedig ő egy teljesen legitim módon megválasztott ellenzéki vezető. A kambodzsai igazságszolgáltatás átpolitizált, és az ellenzéket most szerűen akarják felszámolni már. Ezért kell ezt elfogadni, ezt az állásfoglalást, hogy a szólásszabadság, a demokratikus elvek Kambodzsában is megmaradhassanak. Nagyon fontos a saját hitelességünk miatt is, hogy felemeljük a hangunkat. Képviselőasszony, következő szerzőn következik, Panzéri úrnak adok szót. Grazie. Köszönöm, elnök asszony. A politikai helyzet Kambodzsában folyamatosan romlik, és november 13-án a kormány elfogadó parancsot adott ki az ellenzék vezetője ellen, és a parlamenti mentességétől is megfosztotta. 11 ellenzéki aktivista 7 és 20 év közötti börtönbüntetést kapott. A brutálisan lépett föl két parlamenti ellenzéki képviselő ellen is a kormányerő. Nagyon helyes, hogyha most felemeljük a hangunkat az Európai Parlament nevében. A kormány vissza kell, hogy vonja az elfogadó parancsot és az összes eljárást a képviselők, szenátorok ellen. Úgy gondoljuk, hogy fontos a politikai párbeszéd a politikai stabilitáshoz de hogy ez beindulhasson, ahhoz az emberi jogi aktivistákat azonnal feltételek nélkül ki kell, hogy bocsátsák, el kell, hogy bocsássák a börtönökből, hiszen politikai okokból és csak kitalált ürügyel tartják őket fogva. Utolsó előtti szerzőnk, Verzsia képviselőasszony, képviselőasszony, egy percben öné a szó. Merci, madame la présidente. Köszönöm, elnök asszony. Először is elnézést kérek, hogy az előző vitán nem tudtam részt venni egy választási küldöttségi megbeszélésen kellett, hogy részt vegyek. Aggályos gazdasági, szociális és politikai jogból is a helyzet Kambodzsában. A civil társadalmi aktivisták ellen is föllépnek. Az egyik legszegényebb országról van szó a világban. Az egyharmada a lakosságnak a minimális létműm alatt él, és nagyon sok ezer embert megfosztottak a földjéről a multinacionális cégek érdekében, és a helyzet az folyamatosan romlik. A korrupció hatalmas mértékeket ölt. A 2013-as júliusi választások óta romlott a helyzet. A rezsim ellenzői ellen, az összes aktivista ellen határozottan lép föl a hatalom. Ezért fontos, hogy Kambodzsa visszatérjen a párbeszéd útjára, és nem szabad megengednünk, hogy romoljon a helyzet. A nemzetközi támogatástól nagyban függ az ország. Újra szeretném szólítani Logbiller képviselőasszony, de nem látom a terembe, és így ezt nem tudom megadni, hogy szót is adjak neki. Most rátérünk a képviselőcsoportok vezérszónokainak a hozzászólására. Elsőként Pospisil képviselő úrnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak ismételni és szeretném azt, amit az előttem szóló mondott. A kambodzsai helyzetről szóló vita már nem először merül föl, és már korábban is megalapítottuk, hogy a magánszféra az emberi jogok elleni jogalkotás született, a civil társadalmat, a civil szervezeteket egyre jobban diszkriminálják. A kambodzsai kormány és a kambodzsai parlament eddig nem reagált az eddigi megjegyzéseinkre, és ezeket a joganyagokat megalkotta végül kritikánk ellenére. És noha Kambocsával mi partneri kapcsolatot próbálunk ápolni, és több száz millió eurónyi befektetéssel és egyéb módon tudnánk támogatni az országot, ezért jó lenne, hogyha újra értékelnénk mi is, hogy mennyire akarjuk valóban támogatni ezt a rezsimet. Amely... Képviselő úr, Weidenholzer képviselő úrnak adok szót. Köszönöm szépen. Kambodzsában a Polpot rezsim több millió áldozatot szedett, és sajnos a helyzet a normalitáshoz visszavezető út még kanyarokkal teli. Tavaly lecsaptak a civil szervezetekre, a kormány szervek, és a demokrácia újra veszélybe került. Főleg Szambrainci elleni kampány aggasztó, hiszen ő legálisan megválasztott képviselő, és hamis vádakkal illetik. Ma itt van körünkben, nagyon örülök annak, hogy maga is hallja ezt a vitát, De ezt a vitát nem nekünk kéne lefolytatni, hanem a, hanem a kambodzsai parlamentnek, bár ez lenne a helyzet, a kambodzsai kormányt innen is felszólítjuk erre, és az Európai Bizottság támogatását is kérjük ehhez. Nem szabad, hogy az ország visszacsúszva a múltjába. Köszönöm képviselő úr, mi is köszöntjük képviselő urat. Csics képviselő úr kapja meg a szót az ALDE képviselőcsoport nevében. Köszönöm, elnök asszony. az Európai Unió 2014 és 2020 között támogatni fogja a Kambodzsát, Kambodzsa fejlesztését 400 millió eurós összeggel. Ennek a támogatásnak az eredménye az az, hogy egy elnyomó rezsim létezik Kambodzsában, lábbal tapossák az emberi jogokat, az egyik legszegényebb ország az egész világon Kambodzsa. A politikai helyzet, tehát gyakorlatilag az elnyomás jellemzi, és éppen ezért kell, hogy cselekedjünk. Ezért támogatom ezt az állásfoglalást. Egyetemi jelet kell, hogy adjunk a hatóságok számára Kambodzsában, és a civil szektor számára, hogy készen állunk arra, hogy segítsük őket egyetemen kimondjuk, hogy nem fogadjuk el a jelenlegi helyzetet, és változásokat követelünk, főleg a nem kormányszervezetek és szakszervezetek esetében. Úr, most az egyéni hozzászólások következnek. Elsőként Sógor Csaba képviselő úrnak adok szót, parancsoljon. Köszönöm. Bár a legutóbbi időszak azzal a reménnyel kecsegtetett, hogy a kambodzsai politikai életben elindult változások meghozzák gyümölcsüket, és a két párt között megvalósulhat valamiféle együttműködés,

hozzászólásának sorát tarabella képviselő úr zárja. tessék! köszönöm elnök asszony tisztelt biztos asszony! természetesen támogatom a politikai helyzet elemzését amit a kollégák leírtak. Kereskedelmi megállapodás létezik, a, minden csak fegyvert nem. Az európai piacra adó és kóta nélkül szabadon jutnak be az áruk. Ugyanakkor dramatikus hatása van ennek a lakosságra, hiszen erőszakosan megfosztották a földtől a nagyon sok lakost, és nagy vállalkozások, például a brit cukormonopólium, cukor társaság megmondta, meg szerezte a föld területeket továbbra is fönn kell tartani ezt a helyzetet. A bizottsághoz intézem a kérdésemet, ugye 2017-re ilyen tervünk van, ez mind csak blabla. Biztos az, hogy nagy, nagyon tisztelem önt, hiszen az emberi értékeket az üzlet elé tesszük, de itt most cselekedni kell, intézkedéseket kell hozni, felügyelni kell a megállapodásainkat, és kell korrigálni. Képviselő úr, úgy néz ki, hogy tartjuk a időkeretünket gy minden catch the eye jelentkező képviselőtársamnak szót adok kelly képviselő úr következik. mr kelly you have the floor. Köszönöm szépen, elnök asszony. És el szeretném mondani, hogy felelősséggel tartozunk Kambodzsával szemben, Kambodzsának jelentős fejlesztési támogatást folyósít az Európai Unió. Ha Kambodzsa ezt szívesen zsebbe teszi, akkor azt is el kell fogadnia, amit mi feltételként támasztunk ezekhez a pénzekhez. A szabadság, a szólásszabadság biztosítását, a véleménynyilvánítás szabadságát várjuk el a civil társadalom és az emberi jogok figyelembevételét. Ha ezt nem hajlandó a kormány teljesíteni, akkor újra kell gondolnunk a fejlesztési támogatásainkat, és a lehető legkomolyabb módon nyomást kell gyakorolnunk a kambodzsai kormányra. Hogy hagyják abba, amit most csinálnak. Köszönöm szépen, Donán úr kapja meg a szót. La présidente, merci de me donner la parole. Kedves elnök asszony, köszönöm szépen a szót az autoriter rezsimet, a korrupció és a visszaélések jellemzik. Európának mindenhol harcolnia kell az antidemokratikus irányzatok ellen, különösen, hogyha fejlesztési támogatást is biztosítunk az ellenzéki vezető letartóztatása, elfogadhatatlan számunkra, európaiak számára. Egy hangon kell, hogy szóljunk, védenünk kell a demokratikus értékeket Kambodzsában, mint máshol is. Mindenki tudja, hogy Kambodzsa történelme nagyon rögös volt. Most a demokrácia felé kellene, hogy lépjenek. Biztos asszony fontos, hogy párbeszédet indítsunk a kambodzsai kormányal, az meg kell vizsgálni, hogy hogyan használják fel az európai támogatást, és a demokratikus értéket kell, hogy szolgálja. Te Marias is the next speaker. Marias képviselő következő. Köszönöm, elnök asszony. Kambodzsában több mint 30 év óta a rezsim megszegi az emberi jogokat. Ez gyakorlatilag napi szinten így működik, és éppen ezért nagyon fontos, hogy az ellenzék elnyomását szüntessék meg. Fegyveres erőkkel, biztonsági erőkkel érik el azt, hogy elnyomják a sztrájkokat, a felvonulásokat. A kambodzsai lakos nem tudja, a lakosság nem tudja élvezni azokat a forrásokat, amelyekkel az ország rendelkezik. A politikusok kezébe került az ipar, nagy befektető kezébe keltek a földek. 400 ezer embert elkergettek a saját földjükről. A földterület 14%-át elvették a kis gazdáktól. Az Európai Unió nagyon sok támogatást biztosít Kambodzsa számára, ezért fontos, hogy biztosítsuk a demokratikus értékeket. Köszönöm, Szemúz úr, szó. Moltes gracias, señora president. Dear commissioner, dear colleagues. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos asszonyt, kedves kollégák. Örülök annak, hogy Szemra enzima körünkben van szolidárisak vagyunk vele, és a nemzeti eh, eh, parlament eh, ellenzékével is. A világos kell, hogy legyünk az üzenetünk, melynek abba kell hagynia a politikai ellenzék üldözését, és helyre kell állítania a jogállamiságot. Nem első alkalommal ítéljük el a kambazsai kormányt fellépései miatt. És az EU akkor, ha nem hallják meg a szavát, akkor függesse föl ezeket a fejlesztési támogatásokat. Felszólítjuk innen is a parlamentet Kambodzsában, hogy azonnali hatája állítsák vissza parlamenti immunitását, és hagyják, hogy elfoglalja ellenzéki vezető helyét. Köszönöm. Biztos vagyok benne, hogy a demokrácia végül győzni fog. Köszönöm szépen. Bocsa úr az utolsó hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony. A fejlesztési támogatás, illetve az emberi jogok figyelembevétele összefüggő témák. E, már a múltban is elfogadtunk többször is állásfoglalást, amely Kambodzsát, a kambodzsai kormányt az emberi jogok figyelembevételére szólítja fel. Kambodzsa heterogén, homogén ország, tehát vallási, etnikai szempontból is megengedhetné magának, hogy megengedőbb, és az emberi jogokat nem tiporja lábbal. Mielőtt azonban másokat elítélünk, azért nézzünk magunkkal is szemben. Azok a vállalkozások, amelyek az Európai Unióból indulnak el, sokszor ö, szőnyeg alá söprik ezek a megfontolásokat. Ezzel a kezdélyi eljárás végére értünk, fontosak ezek az állásfoglalások, hogy újra és újra szükséges megerősítsük szolidaritásunkat most pedig megadom a viszontválasz lehetőségét alelnök asszonynak madam georgieva you have the floor. madam commissioner. Thank you, madam president uh, on behalf of the. Uh, köszönöm elnök asszony az elnök helyettes főképviselő nevében is szeretném kifejezni hálámat a mai vitáért a, erről a témáról és szeretnék köszönetet mondani az összes képviselőnek aki részt vett a vitában. Kambodzsában nemrég az ellenzéki vezetők ellen határozottan léptek föl, sokan elítélték ezt a felszólalók közül. Ez valóban nagyon aggályos, és fölmerül a kérdés, hogy a párbeszéd kultúrája, amiről tavaly beszélt a kormány és az ellenzék, hogy ez valóban működik-e itt az Európai Parlamentben, nem is kell, hogy hangsúlyozom, hogy mennyire fontos egy demokratikus folyamatban az ellenzék. Az ellenzéknek az a természete, és az a, talán a felelőssége is, hogy rákérdezzen dolgokra a kormány részéről, és párbeszéd keretében kritizálja azt. Kambodzsában az ellenzéki aktivisták vállalják ezt a feladatot. Sajnos a párbeszéd nem megfelelő a kormány és a fő ellenzéki párt között. A párbeszéd során nem lehet megakadályozni, hogy az ellenzék a saját szerepét játsza, és éppen ezért nem léphetnek fel elnyomó eszközökkel az ellenzék ellen, ilyen indokkal személyes támogatásnak, inzultusnak is ki vannak téve az ellenzéki vezetők. A kormány erről pozícióban van, és ezért különösen felelős módon kell, hogy eljárjon az erősség, a türelem kellene, hogy jellemezze ezt a párbeszéd. Szorosan nyomon követjük a helyzet alakulását, ezt megtesszük. Fontos Kambodzsa számára, az ország számára, hogy visszatérjen az együttműködés útjára. Egy nyilatkozatot adtunk ki, ebben hangsúlyoztuk, hogy a két parlamenti ellenzéki képviselő elleni határozott feltét, fellépést elítéljük, felszólítjuk mindkét pártot, hogy konstruktívan dolgozzanak együtt, és a tavalyi megállapodásnak megfelelően konstruktív párbeszédet folytassanak. Úgy gondoljuk, hogy egy erős demokrácia alapja a párbeszéd, és ez a lakosság érdeke amint az is érdeke az országnak és a lakosságnak, hogy az ország fejlődjön forrásokat használ föl, külső forrásokat Kambodzsa, beleértve a mi támogatásunkat. A támogatásunkból 120 millió eurót a jó kormányzásra szánunk. Köszönöm. Szony, a vita lezárásakor és vita lezárásához hét állásfoglalási indítványt kaptam meg.